Yeah. So, hello everybody. Kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem Önöket. E, itt a helyszínen és a képernyőkön keresztül a világ minden részén. Nagyon örülök, hogy részt vesznek a közmeghallgatáson. Ez a e, meghallgatás, eznek a e, témája a Nemzeti Beruházási Alapok. E, nagy öröm, örömmel nyitom meg ezt a meghallgatást. Ez a kérdés az elmúlt években folyamatosan napirenden volt. Egyre nőtt az ezen beruházások száma. A teljes 5 és 8 milliárd billió USA dollár között mozog ennek az összege. A nemzeti beruházási alapok fontos szerepet játszanak a makrogazdasági menedzsmentben, és ez nagyban összefügg a közfinanszírozással, a monetáris politikával, a likviditási feltételekkel és a valuta, az átváltási árfolyamok um, ingadozásai miatt uh, egyéb területekkel is. Uh, ennek figyelembe kell vennie a, tehát a nemzeti beruházási alapoknak figyelembe kell venni hatásukat a ö, uh, különböző gazdaságokra, a nemzetközi gazdaságra. Komolyan kell venni a felelősséget, a különböző irányító hatóságokon keresztül, és megfelelő fékek és ellensúlyok rendszert kell létrehozni. Az ECOM meghallgatás, amely a stratégiai beruházási alapokról szól, ennek célja, hogy megnézze, hogy ezek működnek-e, eléggé átláthatóak-e, és a beruházási stratégiát jobban megértsük. Szeretnénk jobban megérteni a tőkepiacok stratégiai megfontolásait ezek stabilizáló hatásúak-e, volatilitásuk milyen, és a kormány, mint szabályozó, és a kormány, mint e, e, résztvevő e, szerepek közötti határokat meg kell érteni. A hosszú távú európai beruházásokat segíthetik ezek az alapok, különös tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alapra. Mielőtt megadom a szót az előadóknak, hadd mutassam be őket röviden. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Torre Famrákot, aki a pénzügyminisztérium államtitkára volt 2015-ben. A pénzügyminisztérium a kormány nyugdíj alapját felügyeli. Ez a legnagyobb ilyen stratégiai beruházási alap, ez 900 millió USA dollárt tett ki. Aztán Guido Bikisaurat is üdvözlöm, aki az Európai Beruházási Banktól érkezett, mindannyian ismerjük ezt a bankot. Az Európai Beruházási Bank és a Stratégiai Beruházási Alap közötti kapcsolatért felel, és nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük Stephanie Griffith Jones professzort, aki jól, aki nagyon ismert egyetemi oktató, makrogazdasági témákban, és most a, az USA beli Kolumbiai Egyetem munkatársa, és a pénzügypiacok témájának igazgatója. Üdvözlöm Önöket! Az időnk véges, úgyhogy Kérem mindenki tartsa be a hozzászólási időt, 10 percet tudok adni a bevezetőre, és aztán utána következnek a kérdések és a válaszok. Hogyha megengedik, akkor ebben a sorrendben adom meg a szót a hozzászólóknak. Tóre Famrát kezdi, tessék szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívta. A nemzeti vagyonalapok egy speciális célú beruházási eszközök, amelyeket a kormány eh, tulajdonol. A eh, Nemzeti Vagyonalap Intézet eh, szerint kb. 80 ilyen vagyonalap van világszerte, kombinált eszközökkel kb. 7400 milliárd USA dollárt tesz ez ki. Ez a tőzsdei jegyzett értékpapírok 10%-át teszi ki, illetve az investment grade kötvényekét ennek több mint a, a, a, a tőke alapnak több mint a fele olaj- és gáz kitermelésből és exportból származik. A legnagyobb alapok Norvégiában, Kínában, Abu Dhabiban, Szaudarábiában, Kuwaitban, Szingapurban és Katárban találhatók. Olyan országok ezek, amelyek eléggé heterogének, és mind történelmi, mind politikai összefüggéseket tekintve, illetve különböző intézményi egyezmények és tradíciók léteznek, ami az átláthatóságot illeti. E, ezért nagyon nagy kihívás jelenthet egy általános vagy közös megközelítés egy ilyen heterogén csoportra. Az én hozzászólásomat a, főleg Norvégiára fogom koncentrálni, az a, és a mi nemzeti vagyonalapunk a nyugdíjalap. Norvégia a Santiagói elvek kidolgozásában részt vett 2008-ban. Ez 24 általánosan elfogadott elvet és gyakorlatot tartalmaz a nemzeti vagyonalapokra. Átláthatóság, jó kormányzás, elszámoltathatóság, prudens, beruházási gyakorlatok. Norvégia ugyan nem tagja a nemzetközi a, a, a nemzeti vagyonalapok nemzetközi form, formának, de támogatja ezeket az elveket. szóval ezek csak minimum standardek, és ennek mindenkinek meg kellene felelnie ezen elveknek. Az európai vitában a legfontosabb témák az átláthatóság és a beruházási tevékenységet körülvevő bizonytalanság. Először hadd kezdjem azzal, hogy Norvégia gyakorlatát röviden bemutassam. A mi alapunk eredeti neve a Norvég Petróleum Alap, ez visszatükrözi, hogy honnan jön a bevétele, a jövedelme ennek az alapnak a volatilis petrolum, tehát olajbevételeket el akartuk különíteni az állami költségvetési kiadásoktól. A kormány olajbevételeit egy alapban helyeztük el, és egy éves összeget visszautalunk az állami költségvetésbe, hogy a nem olaj kap, olajjal kapcsolatos költségvetési deficitet finanszírozzuk és ez tulajdonképpen külföldön ruházzuk be ezeket a pénzeket, ezeket az összegeket, hogy megvédjük a norvég gazdaságot a fluktuáló olajáraktól. Szeretnénk nagy, Nor, Norvégia, a norvég állam szeretne nagy nemzetközi beruházóvá válni, most hadd térjek rá a stratégiánkra. Annak érdekében, hogy a hosszú távú stratégiát dolgozunk egy bizonyos eh, szintű kockázatot el kell eh, fogadnunk, egy általános kockázat profilból kell kiindulnunk, eh, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy kitartsunk az eredeti célunk mellett, E, a mi e, esetünkben a fő érdekelt fel, fél, a, vagy a fő szereplő a norvég parlament, és az eszköztulajdonosok pedig a norvég állampolgárok. A, miniszt, a e, norvég pénzügyminisztérium formálisan ő felel az alapkezelésért, míg az operatív munkát a norvég központi bank végzi. A minisztérium határozza meg a benchmark mutatót, és ezen kockázati határok között a Norvég Központi Bank hoz beruházási döntéseket. A maguk a beruházások ezek a politikai hatóságoktól eléggé távol találhatók. Az átfogó pénzügyi célkitűzést figyelembe véve kell felelősen kezelni ezt az alapot a felelős beruházási iránymutatásokat nem politikai beavatkozásnak tekintjük, inkább az alap legitimációjának megtestesülésének. Ahogy fenntartsuk a széleskörű parlamenti és köztámogatást, nagyon fontos, hogy hogy a különböző cégekben való tulajdoni részesedésünk elfogadható legyen a norvég polgárok számára, de hadd hangsúlyozzam, hogy nem vagyunk környezetvédelmi politikai vagy külpolitikai eszköz. A beruházásaink tőzsdéjegyzett részvényekre, rögzített kamatozású eszközökre és nem jegyzett ingatlanokra terjednek ki. Az alap egy pénzügyi beruházó, kb. 9000 cégbe, és 1200 kibocsátó által kibocsátott kötvénybe ruházunk be. Hosszú távú állami megtakarítási eszköz ez. Az beruházási stratégia egy fix súlyt határoz meg 62,5%-ban, a benchmark index 62,5%-ában kell, hogy ezt kitegyék a tőzsdéjegyzett részvények, és a felmaradó 37,5% pedig az investment grade kötvények és a nem, a tőzsdén nem jegyzett ingatlan és részét képezi, ez maximum 7 százalék. A a hosszú távú beruházási horizontot kell minden esetben figyelembe venni a portfólió kialakításánál. Az európai részvénypiacban nagyon fontos szerepet játszunk, ez kb. 10%-ot tesz ki. Az alap ezért nagyon fontos finanszírozója az Európai Unióban tőzsdénjegyzett magánvállalkozásoknak, és így azt mondanám, hogy nagyon fontos munkaadó is. Emellett fontos beruházó az európai öm, fix kamatozású öm, kötvények vagy értékpapírok esetében, illetve e, a, például az Európai Beruházási Bank által kibocsátott kötvények esetében is. Öm, Összességében nagyon fontos, hogy az átláthatóság megvalósuljon, mert csak így tudjuk a támogatást biztosítani, és azt gondolom, hogy a szantiágói elveknek minden, átláthatósági elveknek mindenképpen meg kell felelni, és ez minden hosszú távú állami beruházának érdeke. Az beruházási mandátum, amelyet a pénzügyminisztérium ad ki, ez azt mutatja, hogy a lehető legnagyobb szintű átláthatóságnak kell megfelelni. Például eh, mind részvényre, eh, mm, fix kamatozású értékpapírra, illetve tőzsdén nem jegyzett ingatlanra vonatkozó eh, tulajdonlást évente közzé kell tenni. E, annak érdekében, hogy átláthatóak legyünk a e, fogadó országok számára, és a kulcsfontosságú dokumentumokat angol nyelven is megjelentetjük a pénzügyminisztérium honlapján, illetve a központi bank honlapján. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta az időt is. A Második felszólalom Guidier Pikjezáról, övé a szó. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, kedves kollégák, nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy beszélhetek önök előtt a nemzeti vagyonalapokról. Ennek a kategóriának a befektetői nagyjából 5-8 trillió dollárnyi tőkét tesznek ki a világon. Itt a mi tapasztalataink szerint különböző szempontokat kell figyelembe venni, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mennyire fontos és mennyire komplex terület a nemzeti vagyonalapok kérdése. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen a piacra gyakorolt hatásuk, az irányítási képességeik és az érdek ütközések vagy összeférhetetlenségek hogyan valósulnak meg. Nézzük most először a piaci megfontolásokat és a befektetői kedv alakulását. Itt hosszú távú a befektetőkről van szó leginkább, és um, elég um, elég nagy hajlandóság mutatkozik uh, a nagy kockázatú beruházások iránt is. Alapvetően itt uh, a volatilitást uh, csökkenteni lehet más alapokhoz képest, azért mert nem jellemző a készpénzes, tehát a likvid um, alapokba való befektetés. A befektetési alapoknak a stratégiája nem rövid távon való gondolkodás, hanem inkább hosszú távú. Alapvetően csak különleges helyzetekről beszélünk, amikor eladnak, és ez magyarázza azt is, hogy a nemzeti vagyonalapok miért nem likvid típusú a eszközökbe fektetnek be, például ingatlan befektetésekre gondolhatunk. Beszélhetünk arról, hogy milyen befektetések a legjellemzőbbek? fontos a stabilitás, a második fontos eleme, elem a know-how és a due diligence kérdése. A befektetések feltétele a politikai célokhoz köthető, nem csak pénzügyi szempontokhoz. amennyiben a nemzeti vagyonalapok hosszú távban gondolkodnak, piaci szempontból fontos eldönteni, hogy milyen fajta befektetési stratégiát kötnek, illetve követnek majd, hiszen szisztemikus kockázatot jelenthet mindez az egész piacra nézve, főként a közelkeleti alapokra gondolva, a due diligence és a know-how nem mondható túlságosan szofisztikáltnak. Nagyon sok területen bürokratikus elemeket követnek inkább, és nem a mm, az eszközök vizsgálata jelenti a legfontosabb elvet a döntéshozatalnál. Sokszor harmadik felek vásárolják meg ezeket az eszközöket, és ezzel a due diligence elvét átruházzák harmadik félre a vagyonalapok. Az átláthatóság és az irányítás fontos elvek. 2015-ben nagyjából 76 ilyen vagyonalap jelentette a mm, lényegét ennek a piacnak, akik találkoztak annak érdekében, hogy lefektessék a legfontosabb közös értékeiket a Santiago-i elvek néven híresültek ezek el. Nos, az, ezekhez, az elvekhez való a kapcsolódás a mi véleményünk szerint nem jelenti azt, hogy ne lennének óriási különbségek abban, hogy a bevált gyakorlatokt hogyan alkalmazzák, és mennyire átláthatóak a döntéseik. A politikai célok nem világosan dokumentáltak, és ez kérdéseket vet fel a motivációk tekintetében a befektetésekkel kapcsolatban. A feltételessége ezeknek a befektetések, befektetéseknek, amikor átadják harmadik félnek a befektetési lehetőséget, azzal függ össze, hogy nem csak pénzügyi megfontolások, hanem politikai megfontolások is meghúzódhatnak a háttérben. Nemzeti, nagy nemzeti cégekre gondolok például a szátláthatóság hiánya pedig ráveti árnyékát a menedzsmentre is. Mindez annak köszönhető, hogy a nemzeti vagyonalapok nagyon különleges vagyonalapok, amelyben nem csak befektetésekről van szó, hanem nagyon sok esetben politikai célokról is. Éppen ezért a függetlenséget nem lehet biztosítani a kormányoktól, és ez megint csak kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy milyen céljai vannak az adott befektetésnek. És végül a partnerségek a hosszú távú a befektetések tekintetében. Ahogyan elmondtam, ezeknek a vagyonalapoknak a természete nagyon összetett, egyrészt nagyon hosszú távban gondolkodnak, és elég rugalmas a kockázatkezelésük, ugyanakkor nem igazán erős az irányítási rendszerük, és a due diligence kapacitásuk alacsony. Ezen jellemzők miatt a hosszú távú befektetésekhez ideális partnerek, de a második probléma miatt azért felmerülnek kérdések azzal kapcsolatban, hogy a stratégiai jellegű beruházásoknál együtt lehet-e velük működni, vagy sem. A nemzeti vagyonalapok bebizonyították azt, hogy a multilaterális beruházási bankokkal szívesen együttműködnek, bizonyos esetekben megállapodásokat kötnek, akkor, hogyha a multilaterális bank bizonyos feltételek mellett elkötelezi magát. gyakorlatilag megőrzik a teljes felelősséget a befektetett eszközök felett, és a lehető legjobban védik a beruházást. Éppen ezért az elvárások mindenképpen arra világítanak rá, hogy amennyiben hitelfelvétel történik, a veszteségek minimalizálhatók. Ezek az elvárások azért kérdéseket vetnek fel a felelősség kérdésével kapcsolatban, ugyanis nem lehet azt látni, hogy amennyiben hitel kihelyezés történik, a multilaterális bank vajon képes lesz-e megtartani függetlenségét, és a szociális, illetve környezetvédelmi hatások tekintetében meg tudja őrizni a saját mozgásterét. és ezzel a multilaterális beruházási bank függetlensége kérdőjeleződhet meg. Implicite ezen keresztül a projekt kiválasztásra is hatással lehet a nemzeti vagyonalap. Ezen keresztül pedig a bank reputációs kockázatot vállal. A preferenciális kapacitások a nehéz helyzetben a másik fontos elem, amelyet figyelembe kell venni. Történetileg a multilaterális bankok konstruktív együttműködést tudtak kialakítani a, hatá- a hatóságokkal, illetve kormányokkal olyan esetben, amikor öm, ennek hatása van konkrét politikai döntésekre. Ez a fajta preferenciális kapacitás nagy mozgásteret biztosít a multilaterális banknak. Az együttműködés a kormányokkal azt kell, hogy célozza, hogy megtalálják ezekre a problémákra a megoldást. Amennyiben partnerség alakul ki, a multilaterális bankokkal, Mm, olyan nagy lehet ennek következtében a befektetés mértéke, hogy nehézkessé válik a megvalósítás. És végül azt szeretném elmondani, hogy a nemzeti vagyonalapokkal való együttműködés, partnerség csak a teljes függetlenség biztosításával képzelhető el a multilaterális bankok részéről, mert ezen keresztül tudjuk megőrizni a függetlenségét a multilaterális bankoknak. Ezen, ezért gondolom azt, hogy fontos a reputáció megőrzése, és ez főként akkor jelent problémát, hogyha a nemzeti vagyonalapok az EFSI-vel közösen eszközölnének beruházásokat, ugyanakkor egy állandó párbeszéd a nemzeti vagyonalapokkal, főként az átláthatóbb és jobban kormányzottakkal, azért nagyon jó is lehet, csak meg kell találni a megfelelő együttműködési formát a hosszú távú a gazdasági célok megvalósítása érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm. És végül, de nem utolsó sorban következik Stephanie Griffiths Jones, aki tanulmányokat végzett ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást. Én három aspektusra hívnám fel a figyelmüket. Az első az állami befektetési alapok fejlődése, a második a motiváció, hogy mi viszi az államot a befektetési alapokra, és utána Végzetül pedig befektetési, beruházási stratégiákról beszélnénk. Ami az elsőre vonatkozik, kiosztottam néhány táblázatot, amely azt mutatja, hogy az állami befektetési alapok nagyon gyorsan növekedtek, főleg akkor, amikor az áruk ára magas volt, és amikor nagyon nagy számban voltak fogyasztási javak a piacon. Tehát például 2007-ben volt ez, körülbelül 3 billió dollárt ért el, és uh, utána pedig 7,5 billió dollár értékben sikerült felhalmozni javakat. Tehát ahogy a javak árai a 2010-es években megnövekedtek, csökkentek, akkor nagyon sok államnak folyószámla töblete volt, tehát folyó fizetési mérleg töblete volt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük a számokat, amelyeket összegyűjtöttem, 2014-től 2016-ig gyakorlatilag nagyon kevés volatilitás volt az eszközök össz mértékében. Tehát eh, ezt eh, láthatjuk a táblázatban és az ábrán is. Tehát itt eh, az állami befektetési alapok eh, esetleges negatív következményeit láthatjuk az eszközök volatilitása tekintetében. Az állami befektetési alapok nagyon lényegesek, de érdekes eh, összehasonlítani őket más szereplőkkel, mint például nyugdíjalapokkal, amelyek 35 billió dollár értékű eszközt forgalmaznak. Tehát ötször annyit, mint amennyit az állami befektetési alapok képviselnek. 2015. decemberétől 2017. májusáig, márciusáig nem igazán láttunk elmozdulást az eszközök összmennyisége között, de főleg ott volt mozgás, ahol olaj és gáz alapú eszközöket forgattak. Tehát ez nyilván az olaj és a gáz árának a változásával függ össze. Az államok először is a hatalmas külföldi devizatartalékaikat használják fel, utána pedig államkötvényeket, és megpróbálják a állami befektetési alapokban tartani a forrásokat. Martin Skangét említeném, aki a Norvég állami befektetési alap vezetője, azt mondta, hogy a jövőben is valószínűleg változni fognak az állami befektetési alapok összegei, és egy ciklikus körben mozognak. Nagyon érdekes ezt megfigyelni, hiszen a 2008-2009-es válság elején a állami befektetési alapoktól azt várták, hogy hozzájárul majd a nemzetközi bank stabilitáshoz, hogy újra tőkésíteti a nagy nemzetközi bankokat, illetve ezekkel lehet majd feltőkésíteni a bankokat. Általánosságban szólva, a pénzügyi válság alatt fel is használták az állami befektetési alapokat azért, hogy működjön a piac olyan körülmények között is, amikor a többi befektető nem volt jelen a piacon. De itt kiemelném az olajexport szerepét, de egyéb feltörekvő piacokat is, ahol deficit is megjelent, és a központi bankok pedig a devizatartalékokat használták fel, és nem az állami befektetési alapokat, amelyek növekedése megállt. Az olaj exportőrök pedig érzik a pénzügyi fokéjakat, és nyilván jó időkben felhalmoznak tartalékokat, amelyeket utána a válság alatt elköltenek. De hosszú távon lukratívabb stratégiákat is ki lehet próbálni, mint például az állami befektetési alapokat. Másodszorban a különféle forrásokról szólnék, hogy honnan származnak az állami befektetési alapok, és hogy ezeknek milyen kihatásaik vannak. És most áttérnék a második táblázatomra, ez a kettes. Szerintem nagyon fontos azzal kezdeni, hogy az egyik legérthetőbb oka az állami befektetési alapok vásárlásának, hogyha folyófizetési mérleg többlet van egy államban. Tehát ebben az esetben fennáll a folyófizetési mérleg töblete, és főleg akkor, amikor kizsákmányolják a nem megújuló energiaforrásokat, mint például az olajat vagy a gázt. Ez eh, igazából eh, a természeti forrásokkal pótolják a külföldi devizában tartott tartalékokat. A másik opció az, hogy a földben hagyjuk a kincseket, a természeti kincseket, és eh, a belső beruházásokat próbálják szorgalmazni. De Igazából itt csak a felhalmazott tőketartalékokkal lehet hosszú távúbb fejlődést elérni. És ez természetesen a hosszú távon működő nyugdíjalapokra is vonatkozik. Természetesen egy nagy probléma a politikai gazdaság nyomása abban a tekintetben, hogy túlzottan felhasználják a természeti kincseket. És ennek viszont nagyon kevés a társadalmi haszna. Egy másik téma, hogy a jövedelmeket felhasználják, tehát vagy nemzetközi, vagy hazai szinten, tehát itt ismét a földben hagyják a természeti kincseket, és megpróbálják begyorsítani a fogyasztást, a hazai fogyasztást, de ez természetesen nagymértékben függ a bevételek a fizetések szintjéről. Tehát Norvégia egy gazdag ország, Norvégiában eléggé sok a megtakarítás, a norvég lakosság viszonylag gazdag, és hasonlítsuk össze ezt egy szegényebb országokkal, a szegényebb országokkal, amelyek a saját természeti kincseiket használják fel, hogy finanszírozzák a növekedést. Egy másik motívum lehetne például a rugalmas többlet felhasználása. Itt nem természeti kincseken alapuló nemzetgazdaságokról beszélünk, mint például Kína vagy egyéb ázsiai országok. De úgy gondolom, amikor előkészítettem ezt az anyagot, akkor Németország és Hollandia is ide tartozik, hiszen ezeknek az országoknak nem igazán vannak természeti kincsei. És az ő többleteik viszonylag rugalmasan tudnak reagálni majd a növekedésre. A harmadik eh, a ciklikus motivum lehet, tehát itt eh, ciklikus kilengések figyelhetők meg a reál export volumenekben és az áru exportban, tehát ez inkább Latin Amerikára, Ázsiára, Afrikára jellemző, azonban az áruk eh, ára természetesen a kereslettől függ. Itt a ciklikus kilengést az jellemzi, hogy vannak búmok, fellendülési időszakok, és vannak olyan időszakok, amikor esnek az árak. Ez attól függ, hogy az árak milyenek. Változnak vagy stabilok. A negyedik motívum az, amiről néhányan alkalmaznak, ez az önbiztosítási motívum. Tehát, hogy be akarja biztosítani az ország a saját tőkellátását. De a tőkeáramlás eléggé ciklikus, főleg a fejlődő országokban, de most már a fejlett országokban is, mint Spanyolország, Portugália, Görögország, a megfelelő kritériumok biztosítják a tőkefolyás stabilitását. Tehát, hogy összefoglaljam ezeket a különféle motivumokat, elmondanám, hogy ezek ezek szabják meg, hogy milyen befektetési formát választanak. Az állami befektetési alapok ahogy már mondtam, akkor jók, amikor egy országban megvannak, megvan a folyófizetési mérleg többlet. És a nettó tőke beáramlás alapján képzett tartalékok nem igazán alkalmasak az állami befektetési alapok létrehozásokra. Itt különféle eszközallokációs stratégiák is léteznek. Attól függően, hogy a többlet honnan ered és itt a megtérülés esetleg fontosabb, mint a fizetésképesség fenntartása, hiszen az eszközök hosszabb távúak és maradandóbbak. Éppen ezért sokkal hosszabb távú horizontot, kitekintést tesznek lehetővé a gazdagabb befektetőknek. És éppen ezért hogyha egy eszközportfóliót választunk, más is más lehet az állami befektetés alapok esetében, tehát ez kevésbé rövidtávú és kevésbé spekulatív, mint mondjuk egy magánbefektetés. Ez pedig nagyon fontos ösztönző lehet az állami befektetési alapok vásárlásához. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a kritériumok átláthatók legyenek, és hogy más célokat pedig ne keverjenek bele a hosszú távú távú finanszírozásban. A fenntartató fejlődés kihangsúlyozása, ahogy a Norvég alap esetében látjuk, kívánatos az összes befektetési alapra. Végezetül pedig nézzük meg, hogy hogyan lehet hosszú távú befektetésekbe irányítani, akár az FC, a Juncker terv hasznosítására. Már utaltam rá, hogy az állami befektetési alapok ideális csak például infrastruktúra fejlesztésére, főleg zöld infrastruktúra fejlesztésére. És ez egy hosszú távú befektetési profil. Az infrastruktúrába történő befektetés értékes, hiszen a diversifikált portfólió egyik részét képezheti, és ugyanúgy része, mint a tőke vagy a kötvények. Nagyon fontos az, hogy hosszú távú kötelezettségeket és a generációk közötti békét is szolgálja ezeknek az eszközöknek a hosszú távú tartalma, mint a biztosítók, a nyugdíjbiztosítók, hosszú távú befektetésekben érdekeltek. Az állami befektetési alapok eh, egyre inkább eh, kitettek a kevésbé likvid eszközök irányába. Ez pedig eh, ismét attraktívvá teszi az állami befektetési alapokat hosszú távú beruházás érdekében. Az európai befektetési kötvényekben is láthatjuk ezt. De az is látjuk, hogy az Európai Beruházási Bank is él ezzel a lehetőséggel most a Juncker terv megvalósítása érdekében. És a kockázata, a megtérülős kockázata itt viszonylag csekély. De most még néhány érdekes dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy egy különleges mechanizmust kell kifejleszteni, hogy a forrásokat az Európai Unióban állami befektetési alapok felé irányítsuk. Tehát például a kínai beruházások is szerepet játszanak a Juncker tervben. Hasonlóan az Ázsiai Infrastruktúrális és Beruházási Bank is ide csatornáz Európába bizonyos beruházásokat. A nemzeti fejlesztési bankok Németországban is vannak ilyenek, egyre fontosabb szerepet kapnak a Juncker terv megvalósításában. Tehát a KFV tapasztalataira építve a Kreditanstalt für Wiederaufbau tapasztalatára építve nagyobb mértékben is elképzelhető egy ilyen beruházási tevékenység. Harmadsorban és utolsó sorban az európai intézmények, mint a már említett norvég állami befektetési alap játszhatna nagyobb szerepet. De mindenképpen speciális mechanizmusokat kell kifejleszteni ezen túl, és úgy gondolom, hogy erről még nem volt nyílt vita. Néhány európai ország, mint Németország, Hollandia óriási folyófizetési mérleg többlettel rendelkezik. Tehát milyen mechanizmusokat lehet kifejleszteni ezen országok számára, hogy ösztönözzük őket, hogy hosszabb távú, produktív beruházásokat alkalmazzanak otthon vagy más országokban. Tehát főleg olyan mechanizmusok segítségével, mint a Juncker terv. Tehát a német vagy holland nyugdíj alapok bátoríthatók, hogy többet ruházzanak be az infrastruktúrális fejlesztésekbe Európába? És most befejezem. Egy rövid utalást még tennék arra, hogy nagyon lényeges az, hogy olyan intézmények, mint az Európai Beruházási Bank garanciát adjanak a privát szektornak, az is lényeges, hogy a túlzott kontingenseket elkerüljük, főleg akkor, amikor kellemetlen események történhetnek. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm mindenkinek, az előadóknak, és most pedig rátérünk a vitára a rendes eljárás keretében maximum két percet tudok adni kérdésfeltevésre. Kérem, mondják meg, hogy kinek szeretnék feltenni a kérdést, és akkor a kérdés után azonnal válaszolhatnak az előadók. E, három percben Bukhár Pálc az első kérdező. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy kész itt az ECON e, szakbizottságban e, az előadók készek itt választ adni a kérdésekre. Nagyon sikeres állami alapok vannak Európában és világszerte. Itt hallottunk egy norvég példát, a feltételek ott nagyon specifikusak az, az állami alapokra vonatkozó feltételek, és azt gondolom, hogy ezen a területen a sikert nem lehet mindenképpen másolni, és máshova átültetni. Ezért tennék fel egy kérdést először is Famrák úrnak, a Norvég pénzügyminisztérium államtitkárának. Egy kicsit pontosabban tud-e fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy milyen előfeltételek szükségesek az ön véleménye szerint annak érdekében, hogy sikeres, hosszú távon sikeres állami alapokat hozzanak létre és működtessenek. Azt azért is kérdezem, mert azt szeretném tudni, hogy európai szinten érdemese ezen gondolkodnunk, hogy jobb, kedvezőbb keretfeltételeket hozzunk létre. A másik dolog, ami érdekel engem, ez mindenkinek szól ez a kérdés, mi a helyzet azzal, hogyha feszültség alakul ki a politikai célok eh, illet egyik oldalon, és eh, másik eh, oldalon pedig a, az operatív célok között ez a dilemma gyakran felmerül, hogyha bizonyos eszköz kategóriákat akarnak támogatni, de ezek nem járnak olyan hozammal, mint amit szeretnének. Akkor egy állami alap miben, milyen döntést hoz? Hogyan látják ezt? Várjuk a választ. Köszönöm szépen a kérdését Pálc úrnak. van tapasztalatunk a saját alapunkkal kapcsolatban, és az egyik kulcsfontosságú feltétele a jól működő alapnak, egyrészt a, az alap világos célmeghatározása, ez nálunk ez tisztán pénzügyi célkitűzés, nehéz lenne egy alapot különböző célokra használni. A másik dolog az átláthatóság. Ez elengedhetetlen szintén egy alap esetében, nyitott társadalom esetében, mint amilyenek az európai országok. Itt jelentést kell tenni mindenről, ami történik az alap keretén belül, és harmadszor pedig világos a szerepek megosztás, világos és a szükség van arra, hogy a szerepeket megosszák. Egyrészt a minisztérium feladata az általános iránymutatás az alapmenedzsment számára, és az alapot menedzselő eh, személy pedig világosan operatív feladatokat végez. Köszönöm szépen, tessé! Ami azt illeti, hogy hogy lehet a politikai célokat és a hozamot összeegyeztetni, azt hiszem, hogy a kulcsfontosságú kérdés itt a beruházási szabályok kérdése. Hogyha e, az, ez az alap egy bizonyos eszközbe ruház be, hogyha az eszköz hosszú távú e, természettel rendelkezik, akkor abból lehet kiindulni, hogy hosszú távon e, meg lesz a hozam. A, az alapok nagy részét részvényekbe, illetve fix kamatozású papírokba ruházzák be. Köszönöm szépen. A, min, ez a kérdés is nagyon nehéz kérdés, mint minden jó kérdés. Azt hiszem, hogy két értelemben lehet különbséget tenni. Egyrészt szűk értelemben, hogy egy adott országot, egy adott politikai csoportot, vagy egy adott csoportot preferáljanak, de egy célt is lehet preferálni, tehát a Norvégia például a fenntartható fejlődés preferálja, és ez pozitív értéke, érték a beruházók, vagy az alapot használók számára is. Vannak politikai és fejlesztési célok, illetve vannak kereskedelmi célok. Amikor ezek nem fedik egymást, akkor hogyha például egy zöld energiaprojektnek a hozama nem olyan magas, hogy ez vonzó legyen, de mégis ebbe akarnak beruházni szociális szempontokból. Ezt ki lehet egészíteni egyéb juttatásokkal, amelyek, hogyha ezek átláthatóak. Ez kulcsfontosságú tehát, hogy ezek az nemzeti vagyonalapok megfelelő irányítással, kormányzással rendelkezzenek. Azt kérjük például, hogy átláthatóak legyenek ezek az alapok, de nem kérjük ezt a hedge fundoktól. Hogyha tehát egy egy nemzeti beruházási alap egy hedge fundba ruház be, akkor lehet, hogy nem ugyanezt az átláthatóságot kapjuk. Köszönöm, mondja az elnök. Ezután szavazásra kerül sor, úgyhogy időben kell lezárnunk az ülést. Pervans Perezi a szó. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Köszönjük szépen az előadásokat. Ami a szakbizottság kompetenciáját, illetékességét illeti, a kérdés az, hogy európai, integrált európai megközelítésre van-e szükség, vagy beavatkozásra van-e szükség ezen a területen. A válság elején ezekről a kérdésekről gondolkodtunk, és végül arra jutottunk, hogy nem sok minden, nem sok európai eh, intézkedésre került sor. Eh, sokat eh, beszélünk az a nemzeti vagyonalapokról, és egy kérdés, ami felmerül, hogyha létezik a beruházási stratégia, ez előfordulhat, hogy ez valamennyire ezeknek az alapoknak a szuverenitását veszélyezteti. És egy ország érdekeit előtérbe helyezheti. Legyen szó mondjuk a nagy infrastruktúrás beruházások, vagy infrastruktúrák privatizációjáról például. Az amerikai törvényhozás verifikációs mechanizmussal rendelkezik. Kérdezem, hogy Európának is gondolkodnia kell -e ezen. Illetve ami az alapok irányítását illeti, szükséges ragaszkodni ahhoz, hogy ezek az alapok amelyek Európában ruháznak be, ilyen vagy olyan magatartási elvárásoknak feleljenek meg. Nem a kérdésemet nem konkrétan valakihez teszem fel, de nyilván önök eldöntik, hogy ki fog rá válaszolni. És ki szeretne válaszolni, kérdezi az elnök önkéntesen. Amrak úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a a kérdése nem igazán vonatkozik a norvég alapra, mert általánosságban mi minden cégben csak nagyon picit ruházunk be, kis mértékben, tehát a mi iránymutatásunk azt mutatja, hogy soha nem, szab, nem ruházhatunk be többet egy cégbe, mint a cégnek az értékének a 10%-a. Tehát nem kerül sor takeoverre, át, vállalatok megszerzésére ilyen értelemben. Ami a részvényeket illeti, itt ez a szabály, ami pedig az ingatlan beruházásokat illeti természetesen sokkal nagyobb tulajdon hányadunk van, ez az ingatlan természetéből adódik, az ingatlan piac természetéből. És hogyha tőzsdén nem jegyzett infrastruktúrába ruházunk be, akkor magasabb, a 10%-nál magasabb tulajdoni hányadot szerzünk meg, és ezek a problémák ezen beruházások esetén merülhetnek fel. Röviden, e, a kérdés kiváló, mondja Griffith Jones asszony, hogyha egy céget privatizálnak, az, az, az, ennek az árát meghatározzák a feltételek, és ami pedig az új beruházást illeti, ez egy megint fontos téma. Itt arra van szó, hogy ne, egyesek nem az olcsó beruházási lehetőségeket keresik, hanem az infrastruktúra bővítés is leveg a szemük előtt. Meg kell próbálni ösztönözni ezeket az alapvető beruházási tevékenységeket. Köszönöm. Igen, röviden. Azt gondolom, hogy ez valóban egy nagyon releváns kérdés, és nagyban összefügg az átláthatóság kérdésével. Különbséget kell tenni a különböző eszköztípusok között, Például a részvények esetében a tulajdont nagyon sok minden meghatározza, e, illetve e, a, a, a kötött kamatozású vagy a fix kamatozású e, kötvények esetében. Ami az egyéb eszközöket illeti, itt fölmerül, hogy hogyan lehet biztosítani az átláthatóságot, és hogyan lehet biztosítani az eszközök függetlenségét, amelyekbe a beruházás megtörténik a nemzeti vagyonalapból. Igen, megadom szót, a szót Luke úrnak. Nem jelentkeztem de azért köszönöm szépen. egy ilyen állami alap állami pénzeket alkalmaz, amelyeket befektetnek, bizonyos vagyonképzés és bizonyos célokat szolgálnak. Az állami pénzek felhasználásának alternatívája az lenne, hogy az a pénz, ami akár adóbevétel, akár nyersanyagokból, hogy visszaadjuk adócsökkentés által a polgároknak. Tehát így az állami befektetési alapok igazából egy kikényszerített vagyonképzést jelentenek, amely nem kikényszerített abban a tekintetben, hogy politikailag támogatják. A nép választások során hatalomba jutatott egy kormányt, vagy egy parlamentet, vagy a kormány, vagy a parlament létesít egy ilyen alapot, és óriási mennyiségű eszközöket ruház be itt hosszú távú infrastruktúrális célokra. Ezt a lakosság valószínűleg támogatja is. A kérdésem, hogyha belegondolunk, hogy ez egy kikényszerített vagyonképzés, legalábbis a lakosság többségének az akarata. Tehát akkor az állami befektetési alapa befektetési piacon is kaphatna egy olyan tanúsítványt, hogy a lakosság támogatásával történnek itt beruházások. Hiszen elképzelhető, hogy a lakosság bizonyos része szívesen venne ilyen jellegű beruházásokat, és akár magánpénzt is szánna erre. És a hozamok, amelyeket egy ilyen alap létrehoz, elképzelhető, hogy vonzóak egy olyan időben, amikor nagyon nehéz pozitív kamatokat kialakítani. Tehát a kérdésem az, hogy a állami befektetési alapok elgondolkoztak olyan stratégiákon, hogy a magán tőkepiacon is megjelennek, vagy a tőkepiacon tőkét vesznek fel, hogy a saját beruházási projektjéket megvalósítsák? Köszönöm. I wait for translation. Who is willing to answer? Ki szeretne választ adni erre? Röviden, azt hiszem, hogy bizonyos esetekben ez már meg is történt. Például a kínai kormány és más kormányok vagyonuk egy részét, nem tudom, hogy tartalékok vagy nemzeti vagyon alapok formájában az ázsiai infrastruktúra bankba fektették be. Ez hasonló volt, mint amit az európai államok tettek az 1950-es években, amikor megalkották az Európai Beruházási Bank alaptőkéjét. És természetesen aztán a tőkepiacokról felvesznek hitelt, tehát az FC-ben 15-ös, 15-szörös a, az áttételhatás, és társfinanszírozásban valósítják meg a projektjeiket. És ez szerintem így rendben is van, mert jól működő intézményekről van szó. De ugyanakkor nem gondolom, hogy a szuverén vagy nemzeti vagyonalapoknak jó gondolat lenne az, hogy közvetlenül hitelezjenek, hiszen ők hosszú távban gondolkodnak, nekik az lenne a jó, hogyha volatilitás mentesen lehetne befektetni. Köszönöm szépen! A mi alapunk az kőolaj és földgáz exportból származó bevételek befektetésére specializálódott, ez egy fontos bevételi forrás a kormány számára, és hosszú táv, vagy illetve rövid távú befektetésekről van szó, és fontos lenne az, hogy hosszú távon, tehát több generációra kiterjedően lehessen profitálni ezekből a befektetésekből. Tehát itt egy generációk közötti kontraktusról van szó valójában. Nem arról van szó, hogy nem akarják befizetni az adót egy vagy két generációra vonatkozólag, hanem ez egy hosszú távú befektetés, most már kétszerese vagy háromszorosa is akár a GDP-nek, ennek az alapnak a mértéke. Persze, a privát, tehát a magánpiacokról is hozzájárulnak az alap működtetéséhez. És ugyanakkor hosszú távon szeretnénk megőrizni a norvég érdekeltséget ezen belül. Köszönöm. Az ENF nevében Benoit Monó következik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljöttek. A kérdésem az államtitkár úrhoz szól. Az állami szuverenitás és a nemzeti vagyonalapok közötti kapcsolatról van szó az, hogy hol fektetnek be, vagy milyen cégekbe fektetnek be, ennek hatalmas hatása lehet. Az ázsiai és közel-keleti befektetési alapok a legnagyobbak a világon, Norvégián kívül. Ez egy nagyon jó példa, de ugyanakkor fenyegetettség is, hiszen a kőolaj befektet kőolajból származó pénzek megfelelő okos befektetéséről van szó, akár a kőolaj utáni időszak előkészítéseként is, de ugyanakkor ez fenyegetettség is lehet, amikor egy-egy masszív állami befektetés a szuverenit- egy másik ország szuverenitása ellenébe is megy. A francia tőzsdén jegyzett 40 legnagyobb cég esetében is felmerül ez a probléma. Hogyan néz ki az önök befektetési portfóliója, illetve stratégiája? Milyen cégekbe kívánnak befektetni, és vannak-e olyan esetek, amikor megpróbálják befolyásolni az adott cég döntéshozatalait, és önök aktív befektetők-e vagy sem, kizárnak-e bizonyos területeket, például a nukleáris energia, vagy akár a szén alapú energia, vagy a fegyvergyártó cégekbe való befektetést kizárják-e vagy sem. Mi a helyzet olyan cégekkel, amelyek szociális, nem szociális módon járnak el, és mondjuk masszív elbocsátásokba bocsátkoznak. Uh, yeah, thank you. I'll, um, I'll try to, uh, to Köszönöm szépen. Ami a döntéshozatalt illeti, nagyon szépen elválasztjuk a felelősségi köreket a pénzügyminisztérium és a mi alapunk menedzsmentjek között. Először is pénzügyi céljaink abban merülnek ki, hogy maximalizálni szeretnénk a megtérülést bizonyos kockázati szint mellett. Ezen kívül a Norvég Központi Bank is hozzájárul ahhoz, hogy hogyan fektetünk be, tehát ebbe a döntéshozatalban részt vesz. A bank állapítja meg, hogy milyen vállalatok részvényeibe fektessünk be, és hová nem. Vannak persze etikai jellegű a iránymutatásaink is, annak érdekében, hogy meghatározzuk azt, hogy befektetünk-e vagy sem egy adott cégbe, például a nukleáris, vagy a nukleáris ügyekkel, vagy a fegyverkereskedelemmel foglalkozó cégek esetében mi nem akarunk ebből profitálni, hogy nukleáris vagy tömegpusztító fegyvereket hozunk létre, tehát ebben nem akarunk részt venni. Úgyhogy ilyen jellegű a cégeket kizárunk a befektetési portfóliónkból. Emellett a nem etikus magatartású cégeket is megpróbáljuk elkerülni. Ez is egy fontos kizáró kritérium. Köszönöm szépen. Senki sem szeretne hozzászólni. Akkor a következő Stolján úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Az első ö, megint csak Norvégiához. Ön azt is elmondta, hogy a központi bank, amely hozzájárul a alapkezeléshez a pénzügyminisztériumból kapja a mandátumát, és ilyen értelemben elszámoltatható is a pénzügyminisztérium felé. Ez azért egy picit érthetetlen számunkra, nem igazán látjuk azt, hogy mi az összefüggés. Most akkor hol itt a függetlenség? Emellett pedig önnek minden bizonyal feltűnik az, hogy itt beruházási banki tudásra van szükség, nem központi banki kompetenciákra, ez egészen más. A kettő nem fér meg egymás mellett. Kedves Guido úr, azért hívom önt így, mert ezt egyszerűbb megjegyezni ezt a nevet, mint az ön vezetéknevét. Ne haragudjon, én román vagyok. az állami cégekkel kapcsolatban azért elég jó tapasztalataim vannak. Most új gondolatok lépnek fel az úgynevezett nemzeti vagyonalapokkal kapcsolatban. A kormánynak iránymutatásokat kell kidolgoznia a nemzeti vagyonalapok működésével kapcsolatban, és hát egyértelmű, hogy ennek csak egy részét fogják állami cégek részvényeibe fektetni. Egy másik részét ezeknek az alapoknak kifejezetten beruházási célral kívánják befektetni. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy ugye Norvégiában magas volt nagyon a, a kőolaj ára, úgyhogy sokat profitáltak ebből, és ezt megpróbálják most befektetni, de itt most másról van szó, itt a, a nagy állami cégek részvényeibe való befektetésről van szó, hát ugye a korrupcióról nem is beszélve, ami teljesen elterjedt Romániában. Miért jobb az, hogyha befektetünk, mint hogyha egyszerűen benne marad a költségvetésben ez a pénz, és aztán majd szépen a parlamenti eljáráson keresztül döntenek ennek a, a töbletnek a sorsáról. Griffiths asszony, önhöz is lenne egy kérdésem. hogyha jól értelmezem a dolgot, akkor van olyan is, hogy ugyan költségvetési hiány alakul ki, de mégis nemzetközi szinten befektet az adott állam. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ezt a nemzetközi tartalékot hogyan, milyen feltételek mellett lehet felhasználni. Hát ugye itt ez a Nemzeti Bank költségvetésében szerepel, és ezt lehet majd nemzeti vagyonalapok formájában befektetni. Hosszú kérdés, kérem röviden válaszoljanak. Megpróbálom tisztázni a viszonyunkat. A Központi Bank, a Norges Bank és a mi alapunk között, tehát a monetáris politikát a központi bank dönti el, a központi bank teljesen független a pénzügyminisztériumtól, és a másik szerepe, mint alapkezelő, tehát a, a bank kezeli a mi alapunkat, történelmi okokból, hiszen eh, a központi bank a legjobb kezelője az ilyen alapoknak. És eh, ebben a kapcsolatban az alapkezelés elválik a banktól, és egy különleges osztályá, tehát az a norvég beruházási bank néven, és ez a viszony pedig a beruházási mandátum adja meg a jellegét, tehát a, és a központi banknak pedig beszámol. Alá van rendelve a központi banknak. Én a kérdését folyamatként értelmezem, tehát hogyha megnézzük, hogy milyen állami befektetési alapok vannak, és milyen intézmény kezeli ezeket, akkor azt mondanám, hogy a legfőbb különbség az, hogy a költségvetési körforgás politikai kézben van. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy független legyen, akkor kötni kell egy megállapodást, hogy egy tágabb értelemben használjon forrásokat. Tehát akkor létre kell hozni egy bizonyos függetlenséggel rendelkező intézményt. Ez pedig azt jelenti, hogy átlátható kritériumokat kell kialakítani, eh, számoltathatóságot, és pedig az eredmények megfelelő méréséből. És hasonló a helyzet nálunk is, mint Norvégiában. Tehát a minisztérium szabja meg a kereteket, és utána pedig delegál egy menedzsmentet. Tehát a minisztérium és a befektetési alapkezelés között felmerülhetnek érdekellentétek, és éppen ezért a befektetési alap függetlenséget élvez. Tehát most egy harmadik választ szeretnénk. Megpróbálok rövid lenni. Különbséget kell tenni a tőke számla és a folyófizetési mérleg között. És ha a folyófizetési mérlegnek nagy töblete van, mint Kínában volt ilyen nagy töblet, akkor szerintem ennek egy részéből lehetne ilyen alapokat finanszírozni. Tehát, hogyha olyan töbletünk van, amely ideiglenes viszonyoknak köszönhető, akkor gyakorlatban nehezebb különbséget tenni de akkor valamennyit meg kéne tartani tartaléknak, devizatartaléknak, hogy a jövőbeli importokat finanszírozni tudjuk, legalább három hónapnyi importot, de a tőke befolyása bármikor visszafordulhat. Tehát a rövidtávú tőke beáramlás is alkalmazható a tartalékképzésre, de végezetül pedig a saját polgáraink is képesek megtakarításokat szánni erre. Tehát nagyon sok körültekintéssel kell eljárni, hogy mit tegyünk tartalékba. De ha hosszú távú többletünk van, mint például Kínának, Németországnak, akkor nyilván van értelme annak, hogy eszközként állami befektetési alapokba tegyük ezt, ezeket a töbleteket, vagy külföldi, vagy hazai beruházásokra, hogy a gazdaságot felgyorsítsuk. Köszönöm szépen. A következő felszóló Paul Tang az SND részéről. Köszönöm. Köszönöm a vendégeiknek, hogy eljöttek. Két kérdésem van. Az egyik az államtitkárhoz szól. Az Európai Parlament nagyon nagyra tartja a felelős beruházásokat az ENSZ által lefektetett alapelvek alapján, tehát van a nyugdíj alapokra vonatkozó jogszabály is. És ezek a nyugdíj alapok pedig elszámoltathatóak a törvény erejével az állami befektetési alapok is megfelelnek az ESG kritériumainak. De van az Európai Parlamentben egy másik téma is, az megkerülés témája. Te gondoljunk a Panama dokumentumokra, és itt is nagyon jelentős értékek tűntek el. Tehát na, sok, sok cég ruházott be nagy összegeket, akiknek köze volt a Panama dokumentumokhoz. Tehát nagyon fontos az, hogy átláthatóság legyen. A másik kérdésem Griffith Jones professzorasszonyt illeti, az EFSZ-ről is szólt, és idézte Németország és Hollandia példáját, hogy csökkenthetik a folyófizetési mérleg többletet, hogy több beruházást tesznek állami befektetési alapokba. Tehát Németország és Hollandia esetében hát örültem, hogy ezt hallottam. Köszönöm. Mindenek előtt aláhúzom, hogy Norvégia nagy mértékben támogatja az ENSZ ESK elvét, és örülünk annak is, hogy különféle alapokba ruházzuk be a töbleteket, hogy a felelősségünket is észrevegyük. Örülök, hogy megemlítették az adó megkerülés kérdését, hiszen hosszú globális, hosszú távú globális befektetőként nagyon fontos, hogy gondoljunk a hosszú távú megtérülésekre is. Tehát nem csak a, a környezettel szemben vagyunk felelősek, de társadalmi felelősséggel is bírunk. És felelősek vagyunk a megfelelő adózásért is. Tehát támogatjuk azt az elképzelést, hogy a vendéglátó országok döntsenek. Nagyon jó kérdés. Én eh, egy könyvön dolgozom Stiglitz professzorral, és az első válaszom az lenne, hogy csökkentsük a folyófizetési mérleg töbletét Németországban és Hollandiában, hiszen igazából nem csak az Európai Unió maradék országaira, hanem az egész világra káros hatással van. Tehát a, a kínaiak folyó fizetési mérleg töblete is káros a világ többi országa számára. Tehát például Németországban többet lehetne beruházni. Németországban Németország igazából Európa erőműje. És a nagy beruházások nem annyira jellemzőek. Az infrastruktúrális beruházások. Tehát eh, ha nőttek a bérek Németországban, akkor a németek többet tudnak elmenni nyaralni Görögországba, Olaszországba, és egy nagyon kellemes időtöltésük lesz, de ez nagyon jó a görög és a olasz gazdaságnak is. Tehát ezt hívják a közgazdászok a win-win helyzetnek. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok többlet marad még így is. De ez mindenképpen egy nagyon érdekes téma. Tehát például kereskedemi beruházások. Tehát a strukturális alapok, és így tovább, de kereskedemi jellegű beruházások prioritás szektorokban más európai országokban, segítik az európai gazdaság dinamikáját. Köszönöm. Az időnk véges, de még egy felszólalónak adok szót Jakob von Weizsäckernek Európa erőművéből. Aha, most jött vissza a görög nyaralásból. Két kérdésem van. Nagyon izgalmas vita után az első kérdésem az a függ össze, hogy milyen potenciális szerepet játszhat az állami befektetési alap, az állami hitelfelvétel állami bevétellé történő átalakításában. Nagyon érdekes ezt hallani, hogy Norvégiának igazából a GDP-je két és félszerese az állami befektetési alap mennyisége. És hogyha ezt megnézzük, akkor igazából meg lehetne csinálni, az, hogy egyszerűen visszafizetik az adósságokat, de nem. Tehát egy pozitív kormányzati adósságot, államadóságot építettek fel. De a kérdésem ehhez az Európai Unió tagállamai számára jó lenne olcsó kölcsönökhöz jutni, hitelekhez jutni, és a biztos eszközök azok, azok iránt nagyon nagy az éjség. Tehát például államkötvények iránt, állami befektetési alapok iránt. Ezt meg lehetne csinálni Európában is, úgy, mint a norvég modellt. A második kérdésem, jó elképzelés lenne megengedni a polgároknak, akik a magánszektorban nehezen tudnak hosszú távon beruházni? alacsony költségekkel. Tehát, hogy nekik megengedni a hosszú távú állami alapokba való beruházást? Tehát mindkét kérdés Norvég, a Norvég államtitkárhoz intézem, de bárki hozzászólhat, aki szeretne. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm. Mindenek előtt a legtöbb nemzetnek értelmes egy bizonyos szintű adósságot felhalmozni, tehát pénz technológiai okokból, hogy legyen piac, a kormánykötvények, az államkötvények számára, tehát hogyha nincsenek államkötvények, akkor a piac máshogy reagál a saját valutánkra. Amikor arról van szó, hogy más országok befektetőinek, beruházóinak megengedjük, hogy társ befektessen állami befektetési alapokba, akkor ez nem egy olyan dolog, amit mi mondjuk javasolnánk a norvég állami nyugdíjalapnak például, de más alapok is le, gondolkozhatnak hasonlóan. Köszönöm. I think, I think the idea... Azt hiszem, hogy ami a második pontot illeti, ez nagyon érdekes arra bátorítani a polgárokat, hogy a nemzeti vagyonalapokhoz hasonlóan ruházzanak be. Egyes kötvényeknek nincs nagy hozama, de a megtérülése elég magas. Összességében ez egy jó beruházás. Ez egy érdekes gondolat, ezt érdemes lehet facilitálni, ösztönözni bizonyos specifikus mechanizmusokkal, ahogy a japánok is csinálták például korábban. Ez szerintem mindenképpen érdekes gondolat. Jó, köszönöm szépen, és köszönöm a résztvevőknek, akik kitartottak velünk másfél órán keresztül. Nem lesznek záró hozzászólások, mert elfogyott az időnk. Köszönöm, hogy csatlakoztak hozzánk. Nagyon érdekes volt ez a vita, és további vitákra kerül sor a jövőben. Most pedig visszaadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen, Márkusz. First of all, I have some announcement to make, and the first one is a very van néhány bejelentésem, az egyik, az első egy nagyon szomorú bejelentés. Tegnap délután hallottunk Kadar ről, aki egy politikai haláláról, aki politikai tanácsadója az Áldinak, és szeretném kifejezni az együttérzésünket a családjának. Korra tessék, köszönöm szépen, ez egy olyan beszéd, amelyet nem szívesen tart meg az ember. Güfer Hofstadt szavait szeretném idézni, ő azt mondta, hogy mindig is emlékezni fog eh, Karalra, eh, aki nagyon eh, szakmai elköteleződésű személy volt, elkötelezett személy volt, jól képzett, jól informált, diszkrét személy, és egy nagyon melegszívű ember a kollégai, kollégái eh, politikai határokon túl is eh, nagyra tartották, tiszteletben tartották őt, úgyhogy szeretnénk mindannyian kifejezésre juttatni eh, gyászunkat, együttérzésünket családjának, barátainak és a kollégáinak, akik vele együtt dolgoztak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy egyperces néma felállással emlékezzünk meg munkatársunkról. Now, summary or most pedig az ajánlások összefoglalás, illetve a koordinátorok ülésén hozott döntések, április 11-e ülésről van szó. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítenek az pénzügyi eh, szolgáltatások szabályzásáról és eh, felügyeletéről és a fenntarthatatlan eh, finanszírozásról, pénzügyről. Aztán a, egy véleménykészítés a zöldeknek megy a pénzmosás elleni törvényel kapcsolatban, illetve a befagyasztási és elkobzási rendelkezésekkel kapcsolatban ez a néppárté lesz. Aztán megállapodtunk egy jelentésben az a CRR javaslattal kapcsolatban gyorsított eljárás a koordinátorok úgy döntöttek, hogy jelen pillanatban a fast tracking eljárásban nem tesznek lépéseket, a szubordináció, a nem biztosított adósságok kérdése, stb. Ezt a döntést majd felül fogjuk vizsgálni később. Aztán az, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy Jack Delarosiával fognak tartani egy eszmecserét. A koordinátorok a, a, a a koordinátorok nagy része úgy döntött, hogy a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban hozott döntéseket megvizsgálja, az AML-CFRD rezsimmel kapcsolatban. Én leszek a jelentéstevője ennek a témának, közmeghallgatások, a bank jogszabályalkotás kiterjesztéséről lesz egy meghallgatás, és ez már meg is történt. Négyes pont az folyamatban lévő intézményközi tárgyalások, eh, szekurizáció, CLL file, úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi eh, CRR megfogalmazást módosítjuk, a 2E cikkben az Európai Bizottság javaslatának megfelelően, a CRR módosítására kerülne sor. Azt kérjük, hogy egy legislatív javaslatot nyújtson be az Európai Bizottság delegált jogi aktus helyett. Aztán az Európai Bizottság javaslata, amely az Európai Parlament és a Tanács aggodalmait veszi figyelembe, és a legislatív javaslattal együtt nyújt be egy ajánlást az SZTSZ rendelettel kapcsolatban, bizonyos technikai munkák elvégzésére került sor. Az Európai Bizottságot arra kérték, hogy az ESG kritérium az STS közétételével kapcsolatban történjen meg. Aztán a, a technikai szintre delegálják az STS 28-as cikknek megfelelő feladatot, aztán a kockázat visszatartás mikro-makro prudenciális keretek, anélkül, hogy a e, kockázat visszatartásra további negatív hatással lennének. A makroprudenciális keret e, és a mikroprudenciális kerettel kapcsolatos javaslatok megvitatták az Európai Bizottság javaslatát az, eh, anélkül, hogy a single supervision-t adták volna át az ESMA-nak, vagy ezzel bízták volna meg, és a kritériumok interpretációja az ESMA részéről, miközben egy közös ez a szekurizációs bizottságot hoznak létre. Végül a 17-es cikk szankciók, de eddig nem tudtunk megegyezésre jutni, és az átláthatósági elvárások is felmerültek, ez egy elvárható eh, eszköz arra, hogy a szekurizációs eh, lépések megtörténjenek, megtörténjenek és eh, az ilyen nyilvántartások vagy elhelyezések kérdése is felmerült, nem kerül sor kibúvókra. Sajnálom, hogy ilyen hosszadalmasan kellett beszámolnom, de hát az átláthatóság elvárja ezt tőlünk a trialógus keretében. Ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen. És akkor most rátérhetünk a szavazásra. Azt kérem a kollégáktól, hogy készítsék elő a szavazókártyájukat.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 185-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 190 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 202 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, O mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 251 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik az R kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 261. Csak a második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva következik 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 291 másik része mellette ellene tartózkodás elutasítottak, W mellene ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, X mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 296 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Z, nem, 303-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 313 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 316 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Imko 5 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 13 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 15 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 24 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromissz. Nem, I. De egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most következik az módosított szövegről való szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-en mellette, 6-an ellene egy tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevenek. Um, I need the last page to the next, next meeting. We are close, no? Next, just I don't... Here. Okay. So, next meeting, uh... Következő ülés május 3-a szerda 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig. Lezárom az ülést.